Okay, um, I propose that... Javaslom tehát, hogy folytassuk az IMCO rendesülését, és már is a következő napi rendi pontra térünk rá. Ez pedig egy vélemény vitája út egy digitális kereskedelmi Európa kereskedelmi stratégia felé, ez a dosszié neve, ehhez írtunk véleményt. Az, az INTA az illetékes, megadom az előadónak, Daniel Daltonnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon fontos, hogy a fogyasztókra figyeljünk a véleményünkben, és erre a kérdésre próbálok koncentrálni. Egyrészt az elkereskedelem. Azt hiszem, hogy az elkereskedelemben vesznek leginkább részt a fogyasztók, a digitális világban, de a digitális egységes piaci stratégia elvárásának még nem felel meg ez a jelenlegi szabályozás. A geoblokkolás felszámolása talán segíthet. Az e-kereskedelem nő szárnyal az EU-n belüli cégek esetében, de a nemzetközi kereskedelmet nem segítette elő jelentősen. Ez azzal magyarázható, hogy a fogyasztók, amikor valamit egy harmadik államból, az EU-n kívülből akarnak valamit vásárolni, akkor azt látják, azt tapasztalják, hogy a vám hatóságok bizony büntetéseket vetnek királyuk, hogyha külföldről akarnak vásárolni. Azt hiszem, hogy ezzel mindenképpen kell valamit tennünk, máskülönben nem tudjuk az elkereskedelmet előbbre vinni globálisan. Mondok néhány számot az Egyesült Királyságban, de azt hiszem, hogy más országokra is hasonlók ezek a számok. Tehát, hogyha valamit az elkereskedelmen keresztül vásárolunk és importáljuk, akkor minden 135 font, 150 euró fölötti áróra vámot kell fizetni, és 15 font vagy 17-18 euró fölött pedig import áfát kell fizetni. Hogyha például utasként hozzuk be ezt az árut, akkor 390 font, tehát 440-450 euró értékben hozhatunk be vámmentesen árukat. Nem kell ezt bevallanunk. Zöld folyosón ülhetünk át. Hát óriási a különbség a két szám adat között, és ilyen módon az elkereskedelem háttérbe kerül, már pedig azt akarjuk, hogy globálisan virágozzék az elkereskedelem. Ezt a kérdést akarjuk a véleményben kiemelíteni, kiemelni. Az egységes digitális piac kérdését a WTO menetrendjére is eh, programjára kell tenni. Nem tudjuk az digitális egységes piacot csak az EU-ban megvalósítani. Persze az EU-ban kulcskérdésekre kell koncentrálni, mondjuk a spam megkérdését, vagy a fogyasztóvédelem kérdését, az e-fizetés lehetőségét, az átláthatóság helyzetbehozását kell közösen szabályozni, illetve határterületekre, mint a 3D-s nyomtatás is figyelni kell, meg kell akadályozni, hogy diszkriminatívan kezeljünk bárkit is. Az adatok szabad áramlása ez nagyon aktuális kérdés, áll minden fenti szempont mögött. Egyetértünk a szigorú adatvédelmi szabályokkal, ezekről nem nyithatunk vitát, és persze belátjuk, hogy a nemzetbiztonsági szempontból néha a lokalizáció szükséges lehet, de összességében gyakran um, az adatblokkolás mögött protekcionizmus rejlik meg. Bárki, akivel beszéltem, azt mondta, hogy ne a kereskedelmi megállapodásokba szabályozzuk ezt a kérdést. Ezzel egyetértek. Az adatok szabad áramlását a legjobban úgy lehet biztosítani, persze az adatvédelem biztosításával, hogyha edekveszi megállapodásokat, adekvácia megállapodásokat köszünk, kötünk hasonlókat, mint amit az USA-val kötöttünk, Japánnal készül a következő ilyen megállapodás. Biztassuk, ösztökéljük a bizottságot, hogy a világ a harmadik államokkal minél többel köszön ilyen edekveszi megállapodást, úgy, hogy az adatvédelem magas szintje mellett az adatok könnyebben cserélhetőek legyenek. És így persze a teljes, átfogó szabadkereskedelmi megállapodások útjában nem, árul, nem árulna semmi. A nem vámszerű akadályokat fel kell számolni, hiszen itt is gyakran protekcionista érdekek jelennek meg a szabályozói érdekek mögött. Persze lehet, hogy a enti, ami az egyik ország számára NTV, vagy nem jellegű akadály, az a másik számára viszont legitim védelmi intézkedésnek tekinthető, tehát tisztázni kell, hogy melyek a legitim, melyek a nem legitim vámszerű akadályok, itt konszenzust kell találni és szabályozni kell. Ehhez egyébként egy digitális workshopra volna szükség. Összességében egy pozitív digitális kereskedelmi stratégiával jelentős előrelépést érhetünk el, és egy igazi 21. századi fogyasztóbarát kereskedelmet működtethetünk. Kíváncsian várom a kollégák észrevételeit, és persze szorosan szeretnék együttműködni az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, Dan. Poszpisil úr a néppárt árnyék jelentéstevője, de nincs itt sem ő, sem nem a helyettes, az SND nevében. Geringer Udenberg asszony kapna szót, de senki sem helyettesít, és ő maga sincs itt. Úgyhogy már is tovább megyünk. Albrecht úr a zöldek nevében, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a jelentés a vélemény tervezett vitája során már itt lesznek a kollégák. Nyomon követem, amit Dalton úr mondott. Különösen fontosnak tartom a személyes adatok védelmét, a kereskedelmi tárgyalások ügyét, illetve a kereskedelmi környezet kérdését. A mi érdekünk az Európai Unióban persze kettős nem szabad elveszítenünk a kereskedelmi partnereinkre a, a gyakorolt hatást, hogy védjék meg a megfelelő személyes adatokat, és én meg vagyok róla győződve, hogy az adekveszi megállapodásokat kell az új kereskedelmi megállapodásokba beemelni. ezen az úton kell járni, és így valóban jó eredményeket érhetünk el ezekből az adekveszi megállapodásokból. Ezért úgy is gondolom, hogy nem kell túlon túl kiterjesztenünk az offenzív érdekeket például, hogy nem megalapozott lokalizációs kötelezettségekért harcoljunk, illetve hogy azért harcoljunk, hogy ezeket kereskedelmi akadályként állítsuk be. Nem, azt hiszem, hogy ezek néha legitimek lehetnek, néha illegitimek, de néha legitimek. Az a fontos, hogy ezeket differenciál látsuk, kezeljük, és ne csak általánosságban az adatok szabad áramlásáról beszéljünk, hiszen vannak olyan helyzetek, amelyekben az ilyesfajta akadályok legitémek, jogosak lehetnek. Gondolok itt például a szerzői vagy szomszédos jogok kérdésére. Nem volna tehát bölcs és szélrevezető, hogy azt mondjuk, hogy egy-kettő-három szabad, szabad folyást az adatoknak, nem, differenciáltan kell kezelnünk ezt a jelenséget, és így a leverage az emeltjünket jobban meg tudjuk tartani. Remélem, hogy az Intában zajló tárgyalásokat az IMCO véleménye, melyről most éppen eszmét cserélünk, megfelelő módon befolyásolja, majd is persze szívesen együttműködöm én is. Köszönöm szépen, ha más tagunk nem kér szót, akkor megadom a bizottságnak a szót. Tessék, bizottság! Uh, yes, good afternoon. Jó napot kívánok! Üdvözöljük a jelentéset, jelentést, és megerősíthetem, hogy az Intában már volt erről a dokumentumról vita, a három alapelve mélységesen egyetértünk, amelyre az európai kereskedelmi stratégiát kell építeni. Meg vagyunk róla győződve, hogy modernizált eh, kereskedelmi szabályokra van szüksége, amelynek segítségével az EU kereskedői, kereskedelmi szereplői a digitális forradalom kör, környezetében tudnak a legjobban kereskedni. És persze a fogyasztók érdeke sem sérül. A bizottság részéről mi már választottunk ezekre a kihívásokra, például egy eh, átfogó digitális fejezetet tartalmaz a Mexikóval való szabadkereskedelmi tárgyalás, vagy pedig a kötelező forráskód transfer mint előírás szerepel, valamint a fogyasztóvédelmi, fogyasztók bizalmára vonatkozó szabályok is szerepelnek a kereskedelmi megállapodás tervezetekben, itt a saját értékeinket jelenítjük meg. Szabályok szólnak a szabályozói együttműködésről, amelynek például a normák interoperabilitása lehet az egyik pozitív következménye. Hogyha megnézzük a Japánnal nem régen megkötött szabadkereskedelmi megállapodást, azt gondoljuk, hogy ez jó benchmarkként, küszöbértéként vagy mintaként működhet, hiszen ebben egy külön fejezet szól az elektronikus kereskedelemről. És itt egy sor olyan kulcskérdés szabályozunk, amelyről a munkadokumentum is szól. Egy fontos kérdésről szeretnék beszélni, amelyet épp a képviselők is említettek, ez az adatfolyamok, a data flow kérdése. Angolul egyes számban, magyarul többes számban folynak az adatok, adatfolyamok. Az a kérdés, hogy hogyan lehet tehát az egyensúlyt megtalálni, aközött, hogy megakadályozzuk az adat forgalmat, illetve a között, a cél között, hogy a szabályozói elveket és az adatvédelem értékeit megteremtsük. A kereskedelmi megállapodásokban az alapértékekről nem nyitunk vitát. Ez egyértelmű. Ezért olyan megfogalmazáson dolgozunk, egyébként az Európai Parlamenttel való együttműködésben, mely értékeinket megjeleníti. A legutolsó politikai megállapodás, melyet Japánnal kötöttünk, ki de megmutatta, hogy az adekveszi döntések eh, megoldást jelenthetnek, erre átvághatják kvázi a Gordiuszi csomót, eh, és örülök, hogy az adequacy decision az önök véleménytervezetei szól. Összességében tehát a jelentéstervezetet támogatjuk mi is, örülünk, hogy minden kérdésre kitér, illetve örülünk annak, hogy az önök véleménytervezete a VTO tárgyalások számára tett javaslatokról is szól. Ne felejtsük el, hogy az EU egy javaslatot tett az elektronikus tranzakciók környezetének javítására. Itt szó van a spemekről, a fogyasztóvédelemről, az elektronikus szerződések megkötésének lehetőségéről. De, de, ne felejtjük el, hogyha 164 tag kontextusában vitatjuk meg ezt a javaslatot, értelemszerűen vissza kell majd vennünk a becsvágyunkból a kompromisszum érdekében. A vto ban zajló eszmecserem azért olyan nehéz, mert a fejlődő országoknak egész más igényeik vannak. Ezért törültünk annak, hogy a fejlesztés, development szempontja szerepel az önök véleményében. Örömmel olvastuk ezt, a, ezt az anyagot, és persze örömmel működünk önökkel együtt a jövőben is. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy az előadó kére még szót. Hát csak nagyon röviden. Nagyon könnyű akkor tárgyalni, hogyha csak két frakció van jelen. De azt hiszem, hogy nem jelent itt ez nagy problémát, ez a, ez a véleménytervezet. Álberecht úrnak válaszolva, hosszan vitattuk ezeket a kérdéseket, nagyjából egyet is értünk, de a személyes adat igazából nem az IMCO hatásköre. Tehát fontos, hogy ne lépjük át az IMCO hatáskörét. A fogyasztóvédelem persze hozzánk tartozik, és ez ide tartoznak a személyes adatok is, de azt gondolom, hogy nehogy akadályozzuk meg, hogy túllépjük a saját hatáskörünket. Összességében pedig örülök a vitának, és remélem, hogy mi hamarabb megoldásra jutunk minden frakcióval. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 6-a. Ezzel már is tovább mehetünk. Következő napi rendi pont taglalását kezdhetjük meg. A harmadik országbeli áruk szolgáltatások hozzáférése az unió belső piacához a közbeszerzések során, tovább az uniós áruki szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások, elég hosszú cím, a vélemény készül, és, és ehhez készültek módosítók, Stefanecs úr kapszót. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, az Európai Bizottság már 2012. márciusában fogadta el az első javaslatot, hogy egy nemzetközi közbeszerzési eszközt vezessen be, annak érdekében, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon lefektesse az EU pozícióját, a gazdasági szereplők érdekeit képviselje a közbeszerzések területén. Az Európai Parlament 2011. januárban foglalkozott ezzel a plenárison, és visszautalták a bizottsághoz ezt a témát. Ennek ellenére a tanácsot megosztotta ez a téma. Fele-fele arányban támogatták és ellenezték a tagállamok ezt a javaslatot. A tanács még mindig nem egyezett meg ez ügyben, ezért aztán triológus folyik jelenleg. Ez a véleménytervezet magában foglalja az IMCO által 2013. október 17-én elfogadott módosítókat, és ez az IMCO hatáskörébe tartozó javaslat. A 2016-os módosított bizottsági javaslat is ehhez a témához kapcsolódik. Tegnap tartottunk egy árnyék előadói ülést, és mindenkit informáltam az arról, hogy a nem IMCO kompetenciája alá eső módosítókat mind visszavonjuk. Ezek főleg környezetvédelmi, szociális és munkanormákhoz kapcsolódnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm az előadónak, és szerintem is mutassunk jó példát, hogy hogyan korlátozzuk a saját jogköreinket. Akkor Grappini asszony, a szocialisták árnyék előadója. Köszönöm szépen. Stefanek úrnak. Igen, valóban, az árnyék előadóknak volt egy ülése. És úgy gondolom, hogy nagyon jó konszenzust alakítottunk ki. Az árnyékelődői ülésen a módosítókat illetően egyetértettünk minnyáján abban, hogy mit tartunk fontosnak, de 16 módosítóból volt néhány, amit a szocialista frakció terjesztett be. A 23-as és a 75-ös, mi úgy gondoljuk, hogy ezeket még mindig meg kellene tartani a kompromisszumokban. Figyelembe véve, hogy milyen története van ennek a javaslatnak, szeretnék rámutatni arra, hogy miért is van rá szükség. Én föltettem az észt minisztereknek is ezt a kérdést itt ma. Ezt az új eszközt illetően, hogy miért is van erre szükség. Az Európai Unió megnyithatja a piacait az ilyenfajta közbeszerzések előtt. Így bizonyos protekcionista intézkedéseknek véget vet, amelyek amilyen protekcionista intézkedésekkel bizonyos tagállamok élnek. Tehát eznek pozitív hatása lesz, és hát így a nagy bevételi, nagy forgalmi lehetőségek is megnyílnak a tagállamok előtt. Jelenleg ez nem volt így. Mert jelenleg nincsen jogi szabályzása ennek a területnek, és nincs eh, lehetőség arra, hogy európai cégek eh, eh, az ilyen közbeszerzéseken <clears throat> tenderezhessenek. Amit viszont nem említünk, az a protekcionizmus. Kölcsönösséget említünk, igazságosságot, azokat az elképzeléseket, amiket a GATT nem fed le. Tehát még egyszer nagyon fontos, hogy európai cégek élvezhessék a növekedést és eh, új munkahelyek teremtését a külföldi piacokon is. Úgyhogy remélem, hogy sikerült többi frakcióval is kiegyezni, és előre haladhatunk, még akkor is, hogyha a tanácsban kicsit leragadt ez a téma. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a tagállamokkal tartsuk a kapcsolatot. Én voltam több kiküldetésem a, bizot, a szakbizottság nevében, és ott láttam, hogy mennyire fontos, hogy helyben is tartsuk a kapcsolatot. A nyitott, átlátható módon való működés fontos. Ha vannak olyan tagállamok, akik ellenzik, akkor beszéljünk velük. Ez nem protekcionista javaslat, hanem arról szól, hogy igazságos, erkölcsös kereskedelmet, versenyt valósítsunk meg a tagállamok számára, és hogy a kölcsönösség érvényesüljön számukra a külső piacokon. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. És Emel McClarkin árnyékelőadó az ICR e részéről. Köszönöm. Tényleg nagyon jó volt a vita tegnap az árnyékelőadók között, és az ICR e üdvözli a többi frakció módosítóját, és reméljük, hogy pozitívan működhetünk együtt a jövőben is. De nagyon fontos továbbra is, hogy hangsúlyozzuk, hogy harmadik országok piacai megnyíljanak az európai társaságok, kereskedők számára, viszont általában véve eddig a kereskedelmi, szabadkereskedelmi szerződéseket támogattuk. A bizottság azt mondja, hogy a kölcsönösség érvényesülni fog, de nekünk ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaink. Ezt az intézkedést a harmadik országok vállalkozásaira is alkalmaznánk, de a bizottság szabná meg azt, hogy a közbeszerzés si tenderekben való részvételükre milyen korlátok vonatkoznak. Mi komolyan hiszünk abban, hogy ez a fajta politika és ez a fajta eszköz csak akkor működhet, ha elfogadjuk azt, hogy ha mi akadályokat állítunk a kívülről érkező közbeszerzés a pályázók elé, akkor ők is megteszik ezt. És ezzel akadályozzuk a KKV-knak a működését, növekedését, pedig pont azt akarjuk elérni, hogy új piacokhoz férhessenek hozzá. Nem olyan politikákat kellene elfogadni, ami ezt korlátozza, és attól tartunk, hogy sajnálatos módon éppen, hogy a protekcionizmust fogja fokozni ez a fajta intézkedés, és megakadályozza a kereskedelem liberalizációját. Viszont, ezt el kell, hogy mondjam, hogy úgy látjuk, hogy a szövegen azért lehetne még javítani, kompromisszumokat lehetne elfogadni, és az ICR részéről támogatjuk a raportőrt vagy a kompetenciáinkon belül. Vegyük ki azokat a módosítókat, amelyek az INTA szakbizottság hatáskörébe esnek. Nem tudunk egyetlen módosítót sem támogatni, amely a közbeszerzési korlátozásokat, fokozását kérni a bizottságtól. Ez nem az ő feladatuk hiszen ez csak tovább akadályozná a szabad kereskedelmet és protekcionista intézkedésekhez vezetne. Pozitív munkát lehet még végezni ezen a területen, de muszáj, hogy a KKV-knak eszközöket adjunk ahhoz, hogy új piacokhoz férjen. Jelenleg ez nem a megfelelő eszközehez. Elnök, köszönöm, és végül az ALDE részéről Dita. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet a raportőrnek is. Hát, ha megnézem a módosítókat, én nem értem, hogy az árnyékelőadók véleménye miben esne egybe. Bizonyos vélemények protekcionista intézkedéseket favorizálnak, akár az EU, akár a harmadik országok részéről, ezt mi nem tudjuk támogatni, mi úgy gondoljuk, hogy pont a protekcionizmus ellen kell harcolnunk, és a szabad kereskedelmet kell támogatnunk. Az ész soros elnökség is mondta, a protekcionizmus ellen harcolni kell. Az EU-ban is, globális szinten is. Ha bezárjuk az ajtainkat, akkor ők is bezárják, és visszaüt ez a tendencia az európai vállalkozásokra. társadalmi, szociális, környezetvédelmi megfontolásokról szólnak módosítók, ez nem ide tartozik. Tiszteletben kell tartania ezeknek a ezeknek a módosítóknak a logikáját. És én is támogatom a raportört, hogy csak a szakbizottság kompetenciáján belül dolgozzunk. Aztán más módosítók megint további definíciókat javasolnak, és én azt hiszem, hogy nincs értelme ennek, mert van ide vonatkozó irányelv. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben kompromisszumot kell megcéloznunk, és a lehető legtöbb blokk szavazást kellene elérnünk. Aztán én azt javaslom a frakciómnak, hogy utasítsuk vissza ezt a javaslatot, bár még mindig reménykedem, hogy a bizottság visszavonja a javaslatot, mert sok problémát teremt. Nem volt az első verzió sem elfogadható, és nem látom, hogy most miben javult volna. Elnök, köszönöm szépen, mivel mást nem látok az árnyé előadók részéről, aki szeretne hozzászólni, azt gondolom, adjuk meg a raportőrnek a szót. Elnézést, a bizottság is szeretne hozzászólni. Úgyhogy Zsánív Mölle a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy röviden reagálhatok. A múltkori IMCO ülésen már hangsúlyoztam, hogy szükség van egy nemzetközi közbeszerzési eszközre, hogy az EU megvethesse a lábát külső piacokon is az áruk szolgáltatások számára, amelyek bizonyos harmadik országokban, például az USA-ban, Kínában, Indiában, Törökországban és Brazíliában gyakran kereskedemi preferenciák áldozatai lesznek. Nem kellene megengednünk, hogy megszenvedjék ezt az EU-s vállalkozások, miközben a mi piacaink nyitottak. Úgyhogy én üdvözlöm ezt a vitát itt is, és az INTA szakbizottságban is, és szívesen megvitatjuk a kompromisszumos módosítókat. Üdvözöljük a konstruktív módosítókat, amik eh, a bizottsági javaslatnak a hatáskörét tisztáznák, illetve az eszköz alkalmazását, például a koncesziók területén, vagy a vámkódexek területén. Szívesen megbeszéljük azt is a parlamenttel, hogy milyen szerződéses hatóságok játszanak itt szerepet. De a belső piac szabályainak megfelelően. Van néhány módosító indítvány, amelyek fair, szociálisan fenntartható, környezetbarát intézkedéseket céloznak meg. A bizottság ezeket a normákat természetesen támogatja, hiszen amikor megreformáltuk a múltkor a közbeszerzési direktívát, akkor ennek hangot adtunk. A parlamentben és a tanácsban is ezt az állást képviseltük. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez a javaslat. A múltkori csúcs amely felszólította a parlamentet arra, és a bizottságot is, hogy a közbeszerzés területén haladjunk előre. Üdvözletesnek tartjuk, reméljük, hogy lesz folytatás a munkának a tanácsban is, és akkor folytathatjuk a munkát a tanácsal és a parlamenttel is. Úgyhogy várjuk a kompromisszumos módosítókat, amelyeket most készítenek elő. annak érdekében, hogy a parlamenti képviselőkkel együttműködve feljavíthassuk a bizottság javaslatát. Elnök, köszönöm is, Stefanek úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy nagyon eltérnek az álláspontok, de megpróbálunk majd közös kötődési pontokat találni, és mindenki hangot adott annak, hogy szeretne ez irányba dolgozni, úgyhogy bízom benne, hogy kompromisszumokat érhetünk el, és folytathatjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, sok szerencsét, Szeptember 25-én szavazunk itt az Imkóban erről. Hát ez azt jelenti, hogy a következő vitánkra több idő maradt. Ez egy fontos vita. Az építkezési termékek és a tűzvédelmi szabályokról szól. Úgy gondolom mindenki érti, hogy miért fontos ez a téma. A Grenfell Towerben esett tűz utóhatásaként az Európai Bizottság át szeretné vitatni az építőanyagokra vonatkozó rendeletet, annak a kitételeit, és azt, hogy ez hogyan érinti a tűzbiztonságot. Az eszmecsere on any uh, initiatives uh, it has since uh, undertaken uh, on uh, the issue. So uh, once again... Uh, Nagy fontossággal bír, úgyhogy köszönöm hogy ezt a kezdeményezést megtették, ez nagyon fontos számunkra, mint jogalkotó számára, hiszen éppen időszerű ez a vita, és az állampolgárok is ezt várják, hogy az Európai Unió így közelebb kerülhessen hozzájuk. Úgyhogy Catherine, nagy örömmel adom meg neked a szót. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm, hogy támogatta ezt a kezdeményezést. Azt hiszem, hogy mindjárt elborzadva voltunk tanulni a londoni tűzesetnek, és sokan megkérdőjeleztük a tűzbiztonsági előírásokat, és az építő anyag által használt anyagokat, illetve az erre vonatkozó rendeletet itt az ideje, hogy belegondoljunk kicsit, hogy mit tehetnénk ezen a téren. Nos, nem az építési termékekre vonatkozó normákat fektetnénk le, hanem azt, hogy az általános jellemzők a CI jelöléssel ellátott anyagokban hogyan néznének ki. Energia, követelmények is vonatkoznak ide, és itt kezdődik bonyolultá válni a téma. Van olyan kérdés, amely felmerült, nem csak az építőanyagokra vonatkozó rendeletet illetően, hanem az épületek külső felszínét fedő anyagok minőségét illetően is pontosan ugyanez volt a probléma, ugye a Grenfell Tower esetében is az, hogy milyen anyagokat használnak. Érdekes, bizonyos országokban egyértelmű szabályok vannak, hogy milyen magasságig szabad borítani az épületet ilyen anyagokkal, más országokban pedig nincsenek. Ezek olyan dolgok, amikbe bele kellene gondolnunk. Nyilván az általános tűzvételmi kérdések is fontosak. Azt hiszem, hogy 86 óta nincs az EU-nak egységes tűzvédelmi stratégiája. Megint csak ennek nem az építőanyagokra vonatkozó rendelethez van köze, hanem általában. Aztán a toxikussága az építőanyagoknak, ez fontos. Erre nincs egy egyszerű megoldás. Nincsen nemzetközi standard erre. Úgyhogy talán mi európai szinten bevezethetnénk ilyen normákat. Hova halad a rendelet, a toxicitást hogy vegyük bele, hogy javítsuk a szabályzás? Jelenleg az, hogy mivel boríthatók az épületek, ezt mindenképpen meg kell vizsgálni, és az egyensúly nyilván nagyon fontos. Mi a tagállamok kompetenciája? Hol működhetünk együtt, hol tanulhatunk egymástól? Úgyhogy tudjuk, hogy lesz erről plenáris vita. Szeptember 13-án 3 órakor, tehát akik még itt vannak, szeptember 13. Ez nem csak EU-s kérdés, hanem tagállami kérdés is. Ezért mondtuk az észsoros elnökségnek is, hogy a tagállamoknak is meg kell vizsgálni ezt a témát. Hogyan működhetünk együtt jobban? Remélem ez jó kiinduló pont, de biztos vagyok benne, hogy többször visszatérünk erre a témára. Hiszen nagy a felelősségünk ezen a területen, hogy felfigyeljünk erre a kérdésre. És nagyon örülök neki, hogy a bizottság itt van, és hogy a jövőben az észt elnökség is foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm. Catherine, so first we will hear uh, from the commission, so Köszönöm szépen, Catherine. Mm. Először is a bizottság következik. Szilvia Rafaelinek adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Tyler asszonynak is ezt a bevezetőt, köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a témát. Valóban a Greenfield Tower tűzeset tragikoma után nagyon komolyan a figyelem középpontjába került az épületek tűzveszélyessége és tűzvédelmi biztonsága, és szeretném elmondani, hogy az Európai Uniónak milyen a megközelítése Európai Uniós és tagállami szinten, illetve milyen lépéseket tettünk már a bizottság részéről, és mit tervezünk a jövőben a biztonsági aspektus területén. A jelenlegi rendelkezések értelmében az Európai Unió szerződésben az Európai Uniónak nincs kizárólagos kompetenciája az épületekben az állampolgárok biztonságát biztosítandó hiszen nagyon különböző klimatikus és földrajzi szituációk, jellemzők vannak az egyes tagállamokban, és nagyon különbözőek a hagyományok is, például a fa alapanyagok, kő alapanyagok és egyéb alapanyagok használata is nagyon különböző többek között. És ezért úgy gondoljuk, hogy az épületek biztonsága tagállami szintű szabályozást igényel, ez a hatékonyabb módszer. Ma a bizottság semmilyen megdönthetetlen bizonyítékkal nem rendelkezik, miszerint ezek a tagállami jogszabály rendszerek nem megfelelőek. Az utóbbi években az új épületek felújítási sztenderdjei, illetve a régi a régi épületek felújítás és új épületek építési sztenderdjei nagymértékben fejlődtek. Két európai jogi aktus releváns ebben az összefüggésben, és gyakran a médiák is utalnak erre a két Európai Uniós jogszabályra, a tűzesetet követően. Az egyik az épületek, a másik pedig az energiahatékonysági irányelv. Először az építőanyag termékről, a CPR irányelvről, a rendeletről szeretnék beszélni. Ez a rendelet 2011-ben váltotta fel a korábbi irányelvet, és ennek a rendelnek, a rendeletnek az Európai Uniós Szerződés 114-es cikke képezi a jogalapját. Fontos a belső piac konszolidációja, ez volt a célja ennek a rendeletnek. Az építőanyagok területén közös szabályok születtek, ez már említésre került a ma délután folyamán. Az építőanyagok értékelése tanúsítványozásáról van szó. Ezért a tagállamoknak megvan az a kompetenciája, hogy a saját területükön az, épi, az épületek biztonságát értékeljék, akkor, hogyha úgy gondolják, hogy indokolt esetben ellenőrzésre is van szükség. Például tagállami kompetenciába tartozik az a feladat, hogy csak nem éghető anyagokat használhatnak például a kórházak padlójának építéséhez, vagy sem. De ez csak egy példa, ez tagállami hatáskör. A CPR rendelet csak azt írja elő, hogy hogyan kell értékelni az egyes termékek teljesítményét, és hogyan kell ezeket a teljesítményeket kommunikálni. Most egy, van egy általános tévhit, tévképzet ezekkel az építőipari termékekkel kapcsolatban, amit most szeretnék tisztázni. A CE jelölés valóban rajta van azon, ezeken a termékeken, azonban ezen a termékeken ez a CE jelzés nem azt jelenti, hogy az adott termék minden területen használható. A CE jelzés a terméken kizárólag azt jelenti, hogy ezen termék gyártója a teljesítményt deklarálja a megfelelő Európai Unió sztenderdek alapján. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az az épület, amelyben ez a termék használatra került, biztonságos épület, hiszen ez tagállami jogszabályokba tartozik, minden egyes tagállam különbözően szabályozza ezeket. Csak azon CE jelzések, amelyek az épület design jogszabályoknak megfelel, használható bizonyos specifikus helyzetekben. És ez nagyon nagy különbség a CPR és a többi jogszabály között az új jog, jogszabályi keretben, például a gépészeti irányelvben teljesen másról van szó. A CPR-ben az építőipari teljesítmények értékelése, ahol vagy ide tartozik például a, a, tűz, a, a tűzzel kapcsolatos termékreakció is, itt az ellenállás, illetve az a tűzre való reagálás és a a tűz elleni ellenálló képesség tartozik ide. Ezek alapján vannak tesztmetódusok és klasszifikációk. A, az olyan termékek, amelyeket nem fed le az Európai Uniós jogszabály, például a kis toxicitású termékek tűz esetén, és egyéb területek sem, a bizottság 2016 végén kiadott egy megbízást arra, hogy a biztonsági jellemzőkkel kapcsolatban készüljön tanulmány. Az egyik a füstoxicitás területe volt, és itt arról van szó, hogy a CPR alatt ezt a jellemzőt értékelni kell -e vagy sem. Jelen pillanatig a bizottság nem rendelkezik olyan bizonyítékkal, hogy a tagállamok valóban szabályozzák ezt a füstoxiditás jellemzőt. És itt felmerülnek kérdések a tekintetben, hogy egy ilyen fajta szabályozási megközelítés hatékony-e annak érdekében, hogy az épületek lakóinak a biztonságát megfelelően lehessen garantálni, összehasonlítva például a tűzriadók, illetve a tűz védelmi kiáratok építésével. Itt vagy az épület építő anyagai, vagy pedig az épületen belüli légtér is számít, hogy honnan kerül be a toxikus anyag az emberek tüdejébe. Ezzel kapcsolatban tehát volt egy tanulmány, és ezzel kapcsolatban ez egy follow-up. A második tanulmány, amelyet 2016-ban indultunk útjára, ennek az, egy, az európai megközelítés lesz a célja egy tűzvédelmi vizsgálat kapcsán az épületeken belül. Itt nem csak nagy méretű, hanem kis kisebb tesztelési, részletes tesztelési metódusok is vannak, azért, mert több tagállamban ilyen kisebb tesztelési megközelítéseket alkalmaznak a hatóságok illetve a biztonság nem csak a tesztelési módszerek mérelés, méretéről, kiterjedtségéről szól, ez a tűz eset ö, a, egy olyan országban történt, ahol nagyon széles körben tesztelik a, a termékek teljesítményét. A kisebb tesztelési módszer kapcsán voltak élénk viták a bizottságban, hogy mi legyen ennek a sorsa. Az volt a kérdés, hogy a tagállami tagá, tagállami szabályozók a kiterjedtebb, nagyobb méretű teszteket használják-e kötelezően vagy sem. Nos, a tanulmányok során azt reméljük, hogy a megfelelő eszköz biztosítjuk a hatóságoknak a tagállamokban az értékelés javítására. A második Európai Uniós jogalkotási aktus, amiről nagyon sokan sokat beszéltünk, ez az EBBB, az energiahatékonyság, az épületek energiahatékonysága. Ehhez arra van szükség, hogy az Európai Uniós tagállamok minimális minimális rendelkezéseket, követelményeket építsenek be a kódexeiben, például az ablakok, a, a padlók, a falak építése esetében. Ez nem vonatkozik általánosságban az építőipari termékek önmagában való biztonsággal, és ezért az EPPD-nek nincs kihatása Megint csak ez egy olyan terület, ami a szubszidiaritás kérdését veszi fel. A tagállamoknak megvan az a hatásköre, hogy saját jogszabályokat rögzítsenek, és az EPPD nem írja elő például a szigetelőanyagok vastagságát és egyéb paramétereket sem. Egyébként pedig az energiahatékonysági rendelkezések az EPPD-ben nem rendelkeznek precedenciával, nem írják felül az, a tagállami egészségügyi és egyéb sztenderdeket. Az építőipari termékekkel kapcsolatban a kockázat csökkentésére szükség van-e Európai Uniós további intézkedésekre? Ez a kérdés. Ahogy önök is tudják, a tűzbiztonsági rendelet tagállami hatáskörbe tartozik, és mint említettem, jelen pillanatban nincs a bizottság kezében olyan bizonyíték, hogy ez ne lenne hatékony, ha betartják tagállami szinten. Még nem tudunk részleteket a Greenfeld torony kapcsán, azonban tudjuk azt, hogy jelen pillanatban ebben a toronyban keletkezett tűz komoly kérdéseket vet föl az épületek belsejének biztonsága, illetve a külső szigetelési borítás kapcsán. Ez egy nagyon fontos kihívás jelent a tagállami hatóságok előtt, és egy tudás alapú megközelítésre van szükség. A tagállamoknak nagyon komoly kihívással kell küzdeniük a következő okokból. A tűzvédelmi biztonság az épületekben nem csak az anyagválasztás függvénye, hanem például az épületek kialakítása, a megfelelő tűzvédelmi felszereltség, a lokáció, vagyis a, az, hogy hol van ez az épület, és egyéb paraméterektől is függ a biztonság. A második dolog a tűzesetek áldozatainak száma folyamatosan csökken, az utóbbi 30 évben 60%-kal csökkent. És a harmadik dolog igaz az, hogy a legtöbb halálesetet az okozza, hogy belélegzik a mérgező gázokat ezek az áldozatok, azonban a, a tűz kora, korai szakaszában ez a füstképződés megakadályozza az embereket, hogy kimeneküljenek az épületből, és megint csak tagállami hatáskörben vannak ezek a döntések, és a bizottság természetesen kész arra, hogy támogassa a tagállamokat az analízisükben, és készek vagyunk arra, hogy a gondolat cserére és az információ cserére a megfelelő hatóságok között egy platformot hozunk létre, hogy ilyen formában a legjobb gyakorlatokat lehessen cserélni, és a tanulságokat le lehessen vonni az építőipari területen és az épületek építésében, és mint említettem, ez a CPR megközelítésen sokkal túlmegy, és az tagállami szabályozó hatóságok ilyen formában megfelelhetnek a feladataiknak, hiszen tudják a pozitívumokat és a negatívumokat, és a jogszabályokban is ezt a tudást felhasználhatják, kamatoztathatják. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a széles körű tájékoztatót. Most pedig a többi taghoz fordulok, nem tudom, hogy kinek van kérdése. András Schwab következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm Catherine Stallonénak, aki hihetetlenül kristálytisztán vázolta ezt a problematikát, és a rendeletet is. És természetesen köszönöm a bizottság képviselőnek is ezt a, kiha, ezt a kiegyensúlyozott prezentációt. Először is egyértelmű az, hogy a londoni baleset után meg kell vizsgálni azt, hogy az épít fizetési jogi előírások, vagy pedig a hibás kivitelezés, vagy a hibás megbízás volt-e ennek a tragédiának a hátterében. Ezt azonban intenzíven valóban ellenőriznünk kell, és jelenleg a, bizot, a bizottságot is úgy értettem, és az én információim is ezzel vannak összhangban, hogy ez a vizsgálat még folyamatban van, és azt gondolom, hogy senkinek nem teszünk szívességet azzal, hogyha gyorsan elhamarkodott következtetésekre jutnánk, mielőtt lezárulna ez a vizsgálati folyamat. Azonban támogatom az, hogy ezt fel kell dolgozni, és el kell gondolkoznunk azon, hogy milyen következetéseket vonjunk le. Olyan információkat kértem és kaptam, amelyek arra vonatkoztak, hogy az épületeket konkrétan hogyan kell kialakítani. Németországban 22 méter magasságtól a toronyházak esetében a külső burkolat csak nem éghető anyagokból állhat. Németországban tehát ezek a jogszabályok, természetesen máshol is van ilyen lehetőség, hogy bevezessék ezeket a jogszabályokat. Nem fogom az összes jogszabályt felolvasni, de már csak első pillantásra is úgy tűnik, hogy például itt nem a homlokzat szigetelésről van szó, hanem arról, hogy a kivitelezés hogy nézett ki konkrétan. Tehát nem az anyagokról van szó, hanem a kivitelezésről. És a második dolog, a londoni tűzeset dacára, és ugye annak a kötelezettségnek ellenére, hogy valóban az a feladatunk, hogy ezt komolyan megvizsgáljuk, akkor is tudjuk az tény az, hogy nagyon-nagyon feszült a verseny Európában az anyagok, a különböző építőipari anyagok előállítai között, és nem lehet ar, azt a helyzetet teremteni, hogy egy adott gyártó ezáltal a tűzeset által előnyös helyzetbe kerüljön, hiszen nincsenek még kézzelfogható bizonyítékaink, hogy melyik anyag jobb vagyis meg kell nézni a tényeket, és a tényekből kell leszűrni a konklúziókat, nem pedig fordítva, de azt hiszem, nyilvánvalóan ebben mindannyian egyetértünk, ezért továbbra is érdeklődve várom az eszmecserét. Köszönöm. Thank you very much, and then uh, Crystal Shelley. Köszönöm szépen. Megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen. Megköszönöm Katrin Stylernek, hogy ezt a vitát itt lefolytathatjuk. van mit tanulnunk a londoni szörnyű katasztrófából. Köszönöm a bizottságnak is, hogy tájékoztatott arról, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik a tagállam, illetve az Unió. Két észrevételem van. Én magam tíz éve vagyok az Európai Parlament tagja, és beszéltem tűzoltókkal, és mindig azt mondják, szeretnék, hogy többet érjünk el európai szinten azért, hogy a munkafeltételeiket javítsuk a tűzoltókét. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos szempont, hiszen nem csak a tűzvédelemről, hanem a toxicitás lehetséges fellépés előtt elleni védelemről is gondoskodnunk kell munkavállalókról van szó, tűzoltókról, a munkavállalók védelme pedig igenis európai jogkör. Tehát van itt mit tennünk. Másodszorban. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a tűzvédelem tagállami hatáskör. De ugyanakkor nem segíthetjük-e a, a um, állampolgárokat azáltal, hogy egy monitoring vagy egy benchmarking rendszert építünk ki, nyomon követve, hogy milyen tűzvédelmi intézkedéseket foganatosítanak az egyes tagállamok. Összehasonlíthatóvá tévé így az állampolgárok számára, hogy um, hogyan áll a tűzvédelem helyzete az egyik tagállamban és a másik tagállamban. Úgy gondolom, hogy Így a legjobb gyakorlatokról tapasztalatot cserélhetnének a tagállamok. Persze, ez a kérdés érdekli, foglalkoztatja az állampolgárokat, ezért helyes volna, hogyha más tagállamokból származó jó gyakorlatokat megoszthatnánk egymással az EU segítségével. Nem EU-s hatáskör van ez, de az Európai Unió, az Európai Bizottság egész pontosan tájékoztatást adhatna arról, hogy hogyan lehet megelőzhetővé tenni az ilyes katasztrófákat. Köszönöm szépen, Dan Dalton. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is köszönöm hogy Katerinnek, hogy ezt a napi rendre vette ezt a kérdést. Fontos, hogy vitát folytassunk erről a kérdésről túl korai még, hogy mindent tudjunk, a vizsgálat még csak most vette kezdetét. Nehéz megmondani, hogy a Grenfell torony katasztrófája miért vált ilyen súlyosan. Hogyha a bizottság azt mondja, hogy 60%-kal csökkent a tűzhalálos esetek száma, ez örömteli, de hogyha a Grenfell toronyhoz hasonló eseteket látunk, akkor az emberek azt mondják, hogy hát bizony lehet, hogy jó statisztika, de itt ez akkor is megtörtént. Értem, hogy az EU-nak korlátozott hatáskör és beleszólása van ezekben az ügyekben, de vannak olyan kérdések, amelyek a tagállamokra hárulnak. Németországban, az USA-ban és egy csomó országban tiltott azon anyagok használata, amelyet a Grenfell Towerban használtak. Egy szóval végrehajtási problémák jelennek itt, és persze jelennek meg, és az EU nem rendelkezik hatáskörrel, de mégiscsak segíthetnénk. Például a toxicitás kérdése merült fel. Azt tudjuk, hogy a maga a burkoló anyagok nem csak úgy éghetőek voltak, hanem is terjesztették a tüzet, hanem toxikusak is voltak. Tehát ebben az esetben egyéb, egyéb iránt kiderült, hogy nem voltak toxikusak, de hozzájárultak a tűzterjedéséhez, de lehettek volna toxikusak is. Kérdezem, léteznek-e EU szintű um, létezik egy olyan EU szintű adatbank vagy honlap, ahol a különböző nemzeti legjobb gyakorlatokat megismerhetnék az érdeklődők. Másodszorban a bizottság egy sor javító lehetőségről beszélt. Mennyi ideig fog, mennyi időbe telik ez majd, amíg ebből valóság válik? A biztonsági ellenőrzések új módszerét mennyi idő alatt lehet megvalósítani? Még egyszer köszönöm, hogy napirendre vettük ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm, kérje még más a szót. Úgy tűnik, hogy nem. Én is hálás vagyok, hogy Katrin napirendre vetett ezt a kérdést, és nekem is volt egy kérdésem, illetve kíváncsian várom, várom a bizottság válaszát az itt elhozott kérdésekre. Thank you. Thank you very much for the question. Köszönöm a kérdéseket. Teljességgel egyetértek a kérdezőkkel, és egyetértek azzal, hogy egyetlen tűzhalál eset is több a kelleténél, a megengedhetőnél. Ebben nincs vita köztünk. Mi egyetértünk azzal, hogy a legjobb gyakorlatokról szóló információ cseréje a tagállamok között hozzájárulhatna ahhoz, hogy a tagállami helyzet javuljon. A bizottság készen áll és hajlandó arra, hogy ezt a platformot megteremtsem, vélhetőleg a tanács elnökségével kellene egyeztetnünk, hiszen ez egy tagállami kérdés, de ebben a bizottság abszolút segítő szándéka lép fel, és mindent megtesz, hogy ez a platform létrejöhessen. Aztán a két konkrét kérdésről. Jelenleg nem rendelkezünk információval arról, hogy ilyesfajta európai szintű dokumentum létrehozását, bevezetését terveznék. De a legjobb gyakorlatok alapján ezt, mint opciót meg lehetne vizsgálni, tehát hogy létrejöhetne egy közös referencia dokumentum a tűz biztonság tanúsítása érdekében. Ami a tanulmányokat illeti, főleg a füst toxicitása mérgező volt a, volt a tekintetében. A tanulmány őszre készül el, csak megvizsgáljuk a tanulmány eredményeit. A toxicitás ellenőrzésének, vizsgálatának standardizálásában is esély rejlik, azért tehát, hogy a tagállami laboratóriumok egységes módszerrel ellenőrizhessék a füst mérgező voltát. Az építési termékekre vonatkozó rendelet jelenleg éppen áttekintés alatt áll. Ez ugyan nem függ össze közvetlenül a tűzbiztonsági kérdésekkel, de a bizottság ezt a rendeletet eh, átvizsgálja, áttekinti, hogyan lehet az új helyzethez igazítani, és eh, ilyen módon itt további szabályozási lehetőség nyílik meg előttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Katrin van-e még valami záró észrevételet. Köszönöm szépen, és kötönöm a kollégáknak is valóban különbség van a tagállamok között a tesztek tekintetében, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés jelesül, hogy egységesen teszteljük, és a marzsokat is egységesen mérjük. Amit András említett, ez elgondolkodtató, hogy a különböző fedőanyagokat, fal fedő anyagokat hogyan alkalmazák. Németországban egy bizonyos magasság fölött ezt a, az anyagot, amelyet tűzért felelős volt Londonban, egyszerűen betiltják. Tehát bár nincsen itt EU-s hatáskör, de mégis az információk megosztása segíthetne. Megérthetnénk, hogy mi a tűzvédelmi szabályok, hogyan működnek az egyes tagállamokban. Vannak országok, ahol um, a szabály azt mondja, hogy két perc alatt biztosítani kell az evakuációt, vagy a tűzoltóság odaérzését, más tagállamokban tíz perc alatt. Hát ez óriási különbség. Azt hiszem, hogy mégiscsak érdekes volna, hogyha egyszerűen megérthetnénk a tagállamok közötti különbséget. Örülök, hogy a bizottság a platform gondolatát felvetette, de hát tudjuk, hogy a tagállamoktól függ majd, hogy feltöltsék a platformot információval. Érdemes volna esetleg tehát nekünk megszólalnunk és felkérnünk a tagállamokat, hogy támogassák a bizottság által bevezetendő platformot, töltsék fel az adataikat. Fantasztikusak a tűzoltóink mind a 28 tagállamban, és Sádamúz azt beszélt erről, hogy bizony a Grenfell toronyban dolgozó tűzoltók egyszerre csak egy eh, kis, eh, egy eh, kigyulladt hűtőszekrényre vonultak ki a negyedik emeleten, ez még nem jelentett problémát, és egyszerre csak belobbant a tűz, és olyan infernóval találták magukat szemben, amit még soha nem láttak. Bizony, ez minden tagállamban megtörténhet, már pedig, és látták, hogy milyen gyorsan terjed a szűz, tűz éppen, ezért tehát a tűzoltók munkaviszonyainak védelme, mint kérdés szintén szabályozandó és fontos. Sok tűzoltóm nagyon nagy veszélynek van kitéve, hiszen ezen a területen esetleg az Európai Uniónak hatásköre van, hisz azaz az épületbiztonság kérdését a tűzoltók munkahelyi biztonságának vagy egészségbiztonságának útja felől közelíthetnénk meg. A tűzbiztonsági stratégiával nem foglalkoztunk egy jó ideje, 86-ban fogadták ezt el, és azt hiszem, hogy ez is egy olyan kérdés, amelyet érdemes volna visszaboxolni, visszatuszkolni a viták homlok terébe. Köszönöm a bizottság támogatását, támogatnunk kell a bizottságot, de bizony meg kell győznünk a késlekedő tagállamokat, hogy működjenek együtt, még ha csak önkéntes alapon is, és segítsék a bizottságot, hogy ezt a platformot felállítsa. Köszönöm szépen. Köszönöm, Katrin. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy ez a rendkívüli napirendi pont már valamit elért, a platform gondolata formát öltött, hogy nem mondjuk platformát öltött a platform gondolata. Köszönöm a bizottságnak, hogy eljött, hogy tájékoztatott bennünket, ez pedig azt jelenti, hogy véget ért a rendesülésünk. A következő ülésünket holnap 9.30-kor tartjuk, illetve hát az ülés folytatását, utána jönnek, jön a nyári szünet, Köszönöm a tolmácsoknak, a tolmácsok is köszönik, hogy mindenki az egész világon őket hallgatta. Köszönöm, folytatja az elnök a titkárság támogató munkáját, és a koordinátorok ülését pedig eh, félkor kezdjük. Köszönöm szépen.